Good evening to everybody. Estét kívánok mindenkinek. Szeretném üdvöz, szeretnék üdvözölni mindenkit, a nemzeti parlamentek képviselőit, ezen a parlamentközi szakbizottsági ülésen. Az ülésünket kettő részben fogjuk megtartani. Az elsőben az európai gyermekgaranciáról fogunk beszélni, mint a szegénység elleni harc eszközéről, a második részben pedig a méltányos minimum jövedelemről fogunk beszélni. Még a tartalmi kérdések megvitatása előtt szeretném elmondani a logisztikai részleteket. Felszólalói kártyákat találnak a bejáratnál. Ezeket a parlamenti képviselők és um, az európai parlamenti képviselők kérem, hogy töltsék ki, hogyha szeretnének felszólalni. Ezek a fehérek, ezek külön kártyák az első verzióra, a sárga pedig a második szekcióra. A következő formula szerint fogjuk megtartani ezt a mostani ülést. Először is három nemzeti parlamenti képviselő, aztán egy EP képviselő, utána pedig ismételten három, par- három nemzeti parlamenti képviselő fog felszólalni. Ezt a formulát lehet, hogy majd kicsit változtatni kell a eszmecsere folyamán, ezt még meglátjuk. Most pedig megadnám a szót Gordán Merásznak, aki a munka, nyugdíj, rendszer és szociális partnerségi szakbizottságnak az elnöke a horvát parlamentben. Ő fogja megtartani először is a bevezetőjét, utána pedig ő fog elnökölni. Nagyon köszönöm. Horvátul fogok elnökölni, úgyhogy kérem, vegyék elő a felhallgatóikat. Nagyon köszönöm a szót. Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt elnökasszony, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy felszólalhatok a nemzeti parlamenti képviselők és az EP képviselők előtt. Üdvözlöm mindannyiukat! Üdvözlöm mindannyiukat a az Európai Parlament szakbizottságának ülésén nagyon fontos témákról fogunk beszélni. Először is az Európai Gyermekgaranciáról, amely a szegénység elleni harc egyik eszköze. Ezzel a témával fogjuk kezdeni, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy a demográfiai kérdések mennyire jelentősek. Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy milyen erőfeszítésekre is van szükség ahhoz, hogy hasonló, vagy le, hasonló, ha nem teljesen egyforma standardeket szeretnénk létrehozni mindenki számára az Európai Unión belül. Véleményem szerint ez egy rendkívül fontos téma, főleg mivel tudjuk, hogy a lakosság idősödik, előregszik. A jövőbe kell befektetnünk, és úgy látjuk, hogy a gyermekek jelentik a jövőnket. Az előttünk, láv, az előttünk lévő években különböző kihívásokkal kell majd megküzdenünk. Nagyon örülünk annak, hogy az új Európai Bizottság felismerte, hogy mennyire fontos ez a téma. Van is egy olyan személy, aki közvetlenül a demográfiáért felel. Ezért fogom majd megadni a szót Dubrovka Sujca asszonynak, aki az Európai Bizottság alelnöke, demokráciáért és demográfiáért felelős alelnöke. Át is adnám neki a szót. Nagyon köszönöm én is a szót. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr, tisztelt európai parlamenti képviselők és nemzeti parlamenti képviselők. Először is nagyon köszönöm hogy felszólalhatok, és beszélhetek önökkel a gyermekgaranciáról. Gentilan és Dombrowski kollégáim az európai szemeszterről beszéltek önökkel. Én pedig azért vagyok itt, hogy von der Leyen ö, asszony nyomán beszéljek az európai szemeszter július óta történt változásairól. A gyermekgarancia fontos, lépé, fontos részét képezi az európai szemeszternek. Ursula von der Leyen azt mondta, hogy a jövőbe, a gyermekeink jövőjébe többet kell befektetni. Ez von der Leyen asszony számára nagyon fontos, és jól mutatja, hogy számára mennyire fontos az Európában felnövő gyerekek körülményeinek a javítása és a gyermekszegénységnek a csökkentése. Schmidt kollégámmal az a célunk, hogy a 2021-re elkészüljön a gyermekgarancia. Biztos vagyok abban, hogy az itt jelenlévők egyetértenek velem abban, hogy a gyermekeknek ö, hozzáférést kell biztosítani azokhoz a szolgáltatásokhoz, ellátáshoz, ellátásokhoz, amelyekre gyermekként, kamaszként szükségük van. A gyermekek jogainak védelme az Európai Unió, az Európai Unió szerződés, Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikkében vannak lefektetve. Szeretném támogatni és kiegészíteni a gyermekekért végzett munkájukban az európai országokat. 2017-ben kimondásra került, hogy a szegénység elleni harc a szociális jogok európai pillérének része. Tisztelt képviselők, a meghallgatásom során itt, nem ebben a szóban, nem ebben a teremben, de ebben a parlamentben elmondtam, hogy prioritásaim közé tartozik a gyermekekbe való befektetés. Ez fontos számomra, és elmondanám, hogy szükségem van az önök támogatására ahhoz, hogy ez valóban megtörténhessen. A bizottsági ajánlásokat 2013 óta azt láthatjuk, hogy gyermekközpontúan alakították ki. Szeretnénk a hátrányok jelentette körnek véget, ördögi körnek véget vetni, és lehetővé tenni a gyermekek számára a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és biztosítani azt, hogy az Európai Unió demokratikus életében részt vehessenek a gyermekek. A mi hozzáadott értékünk európai szinten egy külön gyermekgaranciában ölt testet, amelynek a célja, hogy leszámoljon a nemzeti szinten látható határokkal. Azokkal a határokkal, akadályokkal, amelyek miatt nem férnek hozzá a gyermekek azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre, amelyekre szükségük van a jólétük és a személyes fejlődésük miatt. Az európai gyermekgaranciában az egy szülős családok és az alacsony jövedelmű családoknak a támogatása is szerepet kap. Az ingyenes oktatás, egészségügyi ellátás, méltányos lakhatás és a megfelelő táplálkozás a születéstől fogva ezek részét képezik. Az Európai Bizottság jelenleg a tartalmi kérdéseket vizsgálja, valamint az Európai Gyermekgarancia finanszírozási lehetőségeit. Nikolás Schmidt kollégám egy pár hónapon belül majd részletesebb információkat fog tudni szolgáltatni erről a rendkívül fontos, kritikusan fontos anyagról. Feladataim közé tartozik, hogy átfogó stratégiát készítsek a gyermekjogok témájában. Ennek az eljárásnak még az elején járunk. Az a célunk, hogy megvédjük a kiszolgáltatott gyermekeket online és offline világban is, hogy a gyermekbarát igazságügyi rendszert támogassuk, és az erőszak ellen küzdjünk. Remélem örülnek annak, hogy ez, ennek a stratégiának a részét képezi majd az Európai Unió demokratikus életében a gyermekeknek a részvétele. Például van egy olyan ötlet az Európai Unió jövőről szóló konferencián, például lesznek gyermekekkel való párbeszédek is, illetve külön nyári táborok konkrét témákban, amelyeket a gyerekek javasolhatnak. A bizottság már beszél olyan programokról is, amelyekkel a gyermekek iskoláztatását kívánjuk támogatni. A bevándorló gyermekek és a kísérő nélkül érkező fiatalkorúak, kiskorúak is a fókuszunkban vannak. Tisztelt képviselők, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne foglalkozzunk a gyermekek generációjával, ugyanis például az Európai Unióról szóló szerződés 3-as, hárma, cikke és az alapjogi karta 24 és 25-ös cikke is kimondja, hogy foglalkoznunk kell a gyermekekkel. A 2011-es gyermekjogi agendának, agenda óta nem felejthetjük el az, Euró- az ENSZ gyermekjogi egyezményét sem. Minden egyes tagállam, EU-s tagállam aláírója ennek a dokumentumnak. Szeretnék az összes érdekelt féllel konzultációt tartani a társadalommal, civil szervezetekkel, de kinek is tesszük mindezt? Mindezt a gyermekeinkért, a gyermekeinknek tesszük, úgyhogy szeretném a gyermekeket is meghallgatni. Ahogyan már mondtam, szükség van arra, hogy a gyermekek véleményét is figyelembe vegyük. Ezt a gyermekgaranciát a 2021-es év első felében kívánjuk elfogadni. Tisztelt képviselők, mindannyian voltunk egyszer gyermekek. Alapvető fontosságú, hogy minden gyermeknek legyen joga, legyen hozzáférése az egyenlő feltételekhez. A szakpolitikáink kihatnak közvetlenül a gyermekekre. Ezt figyelembe kell vennünk, és meg kell hallgatnunk a gyermekeknek a véleményét az Európai Jövőjéről szervezendő konferencián. Tisztelt képviselők, az Európai Uniós társ, szociális védelmi hálót meg kell teremtenünk, és az ENSZ 2030-as fenntartható fejlődési céljainak is meg kell felelnünk jelentős hozzáadott értéket kell képviselnünk a gyermekjogok területén, ugyanis ez elég nagy lehetőséget teremt nekünk arra, hogy multilaterális fórumokon foglalkozunk a gyermekek jövőjével. Munkánk során mindig emlékezzünk arra, hogy a gyermekjogok egyetemesek, és a gyermek gyermek marad attól függetlenül, hogy hol, hol él a világban a gyermek. Nagyon köszönöm még egyszer. Nagyon köszönöm, biztos asszony. Nagyon köszönöm, Zsuvica asszony, a felvezetőt. Nagyon remélem, hogy ez a terv magába foglalja a gyermekek internete, a gyermekek interneten való megvédését is. Az elmúlt napokban felhívott a felhívott a kislányom, és nem azt mondta, hogy apa szeretlek, hanem hogy apa nem működik a wifi. Úgyhogy a gyermekeknek más prioritásaik vannak, ezt mindannyian tudjuk. Most pedig eh, Nikolás Schmidt úrnak szeretném megadni a szót. Ő a mm, szociális jogokért és eh, munkavállásért felelős európai biztos. Thank you very much, Chair, uh, honorable members. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Először is elmondom, hogy nagyon örülök annak, hogy itt részt vehetek ennek a nagyon fontos témának a megvitatásán. A gyerek garanciával kapcsolatos gondolat itt született meg az Európai Parlamentben. Élénken emlékszem arra, hogy 2015-ben egy szemináriumon vettem részt, melynek elnöke az egyik jelenlévő kollégánk volt. Akkor a luxemburgi elnökség alatt fogalmazták meg ezt a gondolatot. A bizottság elnöke, mint ahogy a kollégám már elmondta, Ursula von der Leyen ígéretet tett arra, hogy a gyerekgaranciával kapcsolatban új gondolatokat fogalmaz meg, és elfogad egy ilyen garanciát. Azért, hogy minden szükséghelyzetben lévő gyereket támogatni lehessen. Én felelek az ezzel kapcsolatos munkáért, és a szociális jogok pilléreért is. Szuica alelnökkel együttműködök, a gyerekek jogainak a védelmével foglalkozik ő, és elő fogunk terjeszteni a gyerekek jogairól egy anyagot. A szegénységben élő gyerekek igazságtalan helyzetben vannak, hiszen másképp indulnak ki az életben, de mindenkire kihatással van a helyzet. A szegény gyerekek általában szegény családokban élnek. Ezért a szegény gyerekekkel kapcsolatos megközelítés tágabb kontextusba kell, hogy helyeződjön, a szegénység elleni küzdelem kontextusába. Ha a szülők helyzetén javítunk, és megfelelő lehetőséget biztosítunk a számukra, akkor abból a gyerek is hasznot hoz. Egyenlő esélyeket kell biztosítani az összes szülő részére, megfelelő helyzetbe kell hozni a szülőket, az oktatás, továbbképzés javít majd az elhelyezkedési lehetőségeken. Igazságos munkakörülményekre van szükség, a minimálbérről majd a következő ülésszakban beszélünk, de most megemlítem, hogy ez egy olyan eszköz, ami a tisztességes életmódot biztosítja mind a szülő, mind a gyerek számára. Megfelelő szociális védelmet, valamint az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítja az eszköz, tehát fontos, mert a szegénység ellen és a kirekesztés ellen harcol. Az Európai Szociális Jogok pillérének 11. pontja, melyet egyébként az Európai Parlament is elfogadott, azaz önök, hangsúlyozza, hogy a gyerekeknek joga van a korai gyerekkori gondozáshoz, oktatáshoz, minőségi oktatáshoz. A gyereknek joga van az is, hogy a szegénységgel szemben védjék. A hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek megvan a joga külön intézkedésekre, hogy egyenlő esélyeket kaphassanak. A gyerekgarancia ilyen értelemben tényleg többletértéket jelenthet hiszen hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen a szegénységi küszöbön élő gyerekek igen magas létszáma. 2018-ban csak nem 19 millió gyereket érintett valamilyen módon a szegénység a 27-ek uniójában. Akkoriban az Egyesült Királyság még tag volt, Úgyhogy még 4 milliót kellene hozzáadni ez a számhoz, tehát összesen 23 millió volt a 28-ak tagállamában. Néhány országban magasabb ez a létszám, viszont a közös az, hogy minden tagállamban jelen van a jelenség, a jobb mód, jó módúbb országokban is. Így szakpolitikai eszközre van szükség, minek alapján a tagállamok tehetnek szakpolitikai prioritásokkal, és azzal is, hogy megfelelő tagállami finanszírozást biztosítanak az Unió, erőteljes szerepet játszhat abban, hogy harcol a szegénység ellen, gyerekszegénység ellen, innovatív megoldásokkal, és úgy, hogy a megfelelő befektetéseket ösztönzi, és egy innovatív, megfelelő keretet hoz létre. A helyszínen pozitív intézkedésekkel politikai hajlandósággal és nemzeti eszközök, finanszírozási eszközök lehet jó irányba menni. Örülök, hogy önök a gyerekekre összpontosítanak, a nélkülöző gyerekekre és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésükre. A korai gyermekkori gondozásba történő befektetés, iskolák, óvodák, egészségügyhöz való hozzáférés, táplálkozás és tisztességes lakhatás – ezek azok a területek, amelyek kapcsán nehézségekkel küzdenek a gyerekek. El kell végeznünk a házó, házi feladatunkat, és a lehető legjobb eszközt kell létrehoznunk. Így a bizottság épít majd arra megvalósíthatósági tanulmányra, amit tőlünk kért a parlament. Hétfőn tettük közzé az első ilyen tanulmányt. Ennek alapján fogjuk a megfelelő politikákat megfogalmazni. A gyerekgarancia egy eszköz lesz, melyel a szegénység ellen, valamint a kirekesztés ellen harcolunk az Unióban. Korábban is elmondtam, hogy ha egy intézkedés jó a szülő számára, az jó lesz a gyerek számára is. A bizottság egy átfogó szegénységellenes megközelítést fog alkalmazni, és bátorítja a tagállamokat is erre. A gyerekgarancia egy központi eszköze lesz, vagy egy központi része lesz ennek a kirakonak. Az európai jogok szociális pillére egy másik eszköz, a különböző elvek alapján különböző szociális befogadással kapcsolatos lépéseket tehetünk meg, oktatás, szociális védelem, megfelelő szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint megfelelő lakhatáshoz való hozzáférés is ide tartoznak. A 2021-es évben tesszük közre a garanciával kapcsolatos javaslatunkat, ezután következik az érintettekkel a konzultáció, és akkor figyelembe veszük az előkészületek során hallottakat, és mindezt az igazságos átmenet alapnál is figyelembe fogjuk venni. A parlament segíthet a munkánkban, folytatjuk is nagyon értékes kísérleti projekteket, amelyekből le fogjuk vonni a következtetéseket. Tegnap jelen voltam azon a konferencián, amely az első előkészületi szakaszt lezárta, akkor adták közre a megvalósíthatósági tanulmányt. Az egyes, kettes, ö, egyes szakaszt követően most második és a harmadik szakasz fog következni. Az uniós finanszírozási eszközökből főleg az ESF plusz lesz a lényeges. Tisztelt tagok, a tavalyi áprilisi állásfoglalásukban azt mondták, hogy az ESF pluszra való összpontosítás a gyerekgarancia esetében a legszegényebb gyerekekre kell, hogy összpontosítson, és a hangsúlyt a szolgáltatásokra kell helyezni. Azt mondják, hogy 5,9 milliárdot kell az ESF pluszból a gyerekgaranciára szánni, és hogy a tagállamok legalább 5%-ot szánjanak a saját ESF forrásaikból, hogy a 2013-as bizottsági ajánlást végre lehessen hajtani a gyerekek betörténő beruházásokkal kapcsolatban. Odafigyeltem a oldalú egyeztetésekre is, de el kell mondom, hogy nem nulláról indulunk, hiszen az Európai Unió már most is sok hátrányos helyzetben lévő gyereket segít. A cél az, hogy megfelelő eszközöket különítsünk el, hogy a szükséghelyzetben lévő gyerekeket támogassuk. Viszont az európai szint nem elegendő ahhoz, hogy gyerekek millióit kiemeljük a szegénységből. A nemzeti finanszírozásra ugyanis szükség lesz, és a nemzeti vitákra is szükség lesz, hogy megbeszéljük, hogy a gyerek gyerekek szegénységének problémáját hogyan oldhatjuk meg, és hogy a gyerek garanciát hogyan hajthatjuk végre. A nemzeti parlamentek szerepe, és ugye ma jelenleg, ma itt jelen vannak a nemzeti parlamentek is, nagyon fontosak. Ha jól célozzuk meg a lépéseket, beleértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot is, valamint az Invest EU eszközeit, akkor a szinergia megteremthető és változás érhető el. De mindenek előtt egy közös kötelezettségvállalásra van szükség minden szint részéről, európai, regionális és helyi szintről is, ahhoz, hogy ellenálló képes társadalmat hozzunk létre. A gyermekek szegénység elleni küzdelem az egyik prioritásunk. Svica alelnök beszélt erről, de a bizottság elnöke is beszélt már erről, és ez az ország specifikus ajánlásainknak is része lesz majd az európai szemeszter keretében, amiről önök az előbb tárgyaltak. Tehát nem csak a kormányokkal fogunk erről a kérdésről tárgyalni, hanem a nemzeti parlamentekkel, a civil társadalommal és a helyi és regionális önkormányzatokkal is, tehát minden érdekelt féllel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Nikola Schmidtnek, az európai biztosnak a hozzászólását, és most megadom a szót Eduardo Barocco de Melónak, portugál parlamenti képviselőnek, parancsoljon. Dear co-chairs from the European Parliament and the Croatian Tisztelt társelnökök az Európai Parlament és a horvát elnökség részéről, tisztelt biztos úr, tisztelt parlamenti képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívták a portugál parlamentet, és hogy szót kaphatok ezen a nagyon fontos ülésen. Igen, időszerű ez a vita, ugyanis egy európai egy erős szociális Európát kell építenünk, és ebben a tekintetben nagyon fontos a gyermek garanciára vonatkozó kezdeményezés, ami a szociális jogok pillérének 11. pontjához kapcsolódik. Mindenképpen szeretnénk végrehajtani a szociális pillért 2021-ben, valószínűleg a portugál elnökség alatt. A gyermekgarancia kapcsán elkészült az első megvalósíthatósági tanulmány, és most itt van az ideje annak, hogy felvessük aggájainkat, és megvitassuk ezt az új eszközt. Multidimensionális a gyermekek szegénysége, és nagyon magas ennek az aránya. Egy 2019. szeptemberi tanulmány szerint a gyermekek 21%-a Európában szegénységben él, 8,5%-uk nagyon nehéz anyagi helyzetben él, 9,3%-uk esetében egyik szülő sem dolgozik, és a gyermekek 2,5%-a pedig mind a három veszélyeztetettségi kategóriába tartozik as there is wide cross-national variation in the prevalence of child poverty. 2014-es adatok szerint Romániában és Bulgáriában 70%-os a deprivációs ráta, de még a kontinentális Európában is 10 és 20% között van ez az arány. Child poverty a gyermekszegénységről tehát kimondhatjuk, hogy ez európai szintű probléma, és vannak azért különbségek a tagállamok között. 2013-ban a Beruházunk a gyermekekbe című ajánlást elfogadta a tanács, de 2017-ben mindössze kilenc olyan tagállam volt, amely elindított egyáltalán intézkedéseket, és sajnos ezek sem voltak rendkívül hatékonyak, pedig olyan országokról van szó, ahol nagyon magas a gyermekek szegénységi rátája. 2015 novemberében a parlament már elfogadott egy állásfoglalást az európai gyermekgarancia fontosságáról, és ezt követte még egy állásfoglalás a Szociális Alap Plusz felhasználásáról, ez 2019 áprilisi. Nagyon magas a gyermekek szegénységi rátája 0-18 éves korban, ez sokkal magasabb, mint minden más korcsoportban. Fontos, hogy a gazdasági problémákat és a szegénységet megállítsuk a különböző generációk között, ehhez közpolitikákra van szükség, hatékonyabb szülői szabadságra, jobb gyermekellátásra és jobb lakhatási programra. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekgarancia nagyon jó megközelítés, és tényleg odafigyel erre a multidimenzionális problémára. El kell érnünk, hogy minden olyan gyermek, akit veszélyeztet a szegénység, ingyen hozzáférhessen megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, gyermekellátáshoz, megfelelő lakhatáshoz és megfelelő élelmiszerhez. Ezek kulcsfontosságúak. Úgy véljük, hogy a következő aspektusokat kell figyelembe venni. Az Európai Bizottság a tagállamokkal együttműködve meg kell, hogy egyezzen olyan kötelező érvényű mutatókban, amelyek alapján közös célokat lehet kitűzni. Fontos, hogy az európai szemeszter része legyen a gyermekszegénység felszámolása, és hogy a megfelelő mutatókat használjuk, így benchmarkokat hozhatunk létre, és ezek mentén lehet majd a nemzeti szociális jelentéseket és a nemzeti reformprogramokat elkészíteni. A gyermekgaranciának az Európai Uniós alapoknál prioritást kell kapniuk. Itt az Európai Parlamentnél megkapták már a megfelelő támogatást, 5,9 milliárd új pénzre lenne lehetőség az Európai Szociális Alap Plusz keretein belül a 2021-27-es MFF-re nézve, és legalább 5%-os e, Európai Szociális Alap Plusz hozzájárulásra van szükség, hogy elinduljon a gyermekgarancia. Az elmúlt hét pénteki napján az Európai Tanács 1,7 milliárd eurót szavazott meg a Szociális Alap Plusz csökkentésének kapcsán, de most, hogyha megvan a megfelelő politikai akarat a gyermekgarancia mögött, és van der Leyen asszony is támogatja ezt, akkor ezt az imént említett csökkentés ellenére is meg lehet valósítani. Megfelelő szociális mutatókra van szükség, minden egyes tagállamban egy nemzeti gyermekgarancia alapnak kell létrejönnie, a Szociális Alap Plusz alatt, amiben egészségügyi szolgáltatások, oktatás, élelmezés és megfelelő lakhatás tartozik majd. Fontos, hogy minden egyes érdeket fél együttműködjön, a közhatóságok, a szociális szolgáltatás nyújtók, a civil szervezetek, az oktatási intézmények és továbbképző intézmények, az ipar képviselői, a munkaadók és a szakszervezetek egyaránt. Mint ahogy Dubravka Sujca alelnök is elmondta, itt most megvan a lehetőségünk arra, hogy pozitív módon megváltoztassuk nagyon sok európai ember életét. Itt van most előttünk a lehetőség, hogy segítsük azokat az európai fiatalokat, akik tulajdonképpen a mi jövőnket testesítik meg. Köszönöm. Speakers, please be. Nagyon köszönöm. Mindenkinek kettő perce van minden hozzászólónak. Vajkasztárovics úr az első Szlovéniából. Here. <laughs> Good. De ez bom govoril körül v Nagyon köszönöm. Szlovénul szeretnék hozzászólni. Nagyon örülök annak, hogy az egyik prioritása a jelenlegi Európai Bizottságnak az a szociális jogok pillére. Ez bizonyára hozzá fog járulni ahhoz, hogy Európa méltányosabb legyen és nagyobb legyen Európában a szolidaritás, valamint szorosabb az integráció. Annak is nagyon örülök, hogy beszélt a gyermekgaranciáról, főleg a hátrányos helyzetű gyermekekről, akiknek segítségre van szükségük a méltányos feltételek megteremtéséhez. Ez a szegénység a gyermekeket mindenhogyan érinti, a mentális, a fizikális egészségüket is. A szegénységnek az agy kialakulására, fejlődésére is lehet veszélye. Nem csak a materiális termékeknek a hiánya, hanem a mm, szociális hiánya is problémát jelenthet a szegény gyermekeknél. A szegény gyermekek nem ugyanonnan indulnak, mint tehetősebb társaik. A szegénység főleg azokat a gyermekeket érinti, akik szegény környezetbe születnek. Ezek a gyerekek eh, hátrányos helyzetben vannak az egész életük során. Általában nem kapják meg azt az ellátást, azt a gondoskodást, amelyet más gyermekek megkapnak. Az iskolában nem ugyanolyan feltételekkel indulnak, mint a társaik. Gyakran a eh, szociális eh, kirekesztés veszélyezteti őket, és nem tudnak teljes mértékben fejlődni ez ördögi kört kialakulásához vezethet, amelyből nagyon nehéz kitörni. Szlovéniában a legutóbbi Eurostat eredmények alapján megállapításra került, hogy az, a szociális kirekesztettség a legalacsonyabb a gyermekek körében Szlovéniában az összes Európai Uniós tagállamhoz képest, de még mindig 13% fölött van, ami igen magas. Svetlana Angelová asszony kap szót Bulgáriából. Nagyon köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, kedves hölgyeim és uraim! Először is szeretném elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy elmondhatom a véleményemet erről a nagyon fontos témáról, erről a szociális témáról, amely rendkívül fontos, és amely az európai társjogalkotók számára is igen fontos. Bulgária egyetért azzal, hogy az Európai Unióban a szociális dimenziót erősíteni kell, és szeretném elmondani, hogy ez mennyire fontos az Európai Bizottság prioritásainak szempontjából. Véleményem szerint rendkívül fontos az is, hogy a gyermek garancia, amelyet az Európai Bizottság javasolt, az egy fontos eh, eszköze, kezdeményezése e az új Európai Bizottságnak a szociális területen. Ez egy olyan új téma, amely Bulgária számára rendkívül fontos, nem csak országos, hanem európai szinten is. Ez a kezdeményezés a legfontosabb legfontosabb témája volt a bolgár elnökségnek még 2018-ban, amikor is számos tanácsi következtetést fogadtunk el. Ezeknek a célja mindaz volt, hogy a gyermekszegénységet csökkentsük, és a szociális inklúziót erősítsük. Ennek az alapján alakítottuk ki a gyermekellátási rendszerünket, és most éppen egy nagy reformat hozunk, hozunk létre. A gyermekek korai fejlődését szeretnénk ezzel támogatni 7 éves korig, főleg a hátrányos vagy fogyatékkal élő gyermekeket és az ő szüleiket szeretnénk támogatni. Hiszünk abban, hogy egy átfogó, horizontális megközelítéssel, amelyet partnerségben valósítunk meg az összes érdekelt féllel, eredményt tudunk elérni. Bulgária ezért ennyire aktív, és ezért kész kivenni a részét ilyen, az ilyen új kezdeményezésekből európai szinten. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Most pedig megadom a szót Evita Rosszezelitának, aki Lettországból érkezett. Can you, can you open uh, uh the mic? Mikrofont kérünk. Thank you. Pēdējos gados Latvijas. Nagyon köszönöm. Bērniem Letország nagy figyelmet szán a gyerekes családokra, a demográfiai kérdésekre, ez prioritás most is, és majd a jövőben is az lesz. Jelenleg azon gondolkodunk, hogy hogyan növelhetnénk a családtámogatást. Akkor, amikor a garanciáról ejtünk szót Európában, nagyon fontos, hogy az egyes tagállamokban hasonlóak legyenek a feltételek, melyek alapján a támogatáshoz hozzá lehet férni, gondolok itt a gyerekorondozásra, oktatásra, stb. lakhatásra. Egy generáció szegénysége gyakran átszáll a következő generációra. Ez az a kockázat, melyel foglalkoznunk kell. A gyerekgarancia szélesebb kontextusban vizsgálandó, nem csak nemzeti, hanem európai szinten is. Minél erősebbek a családok, annál erősebb lesz az unió is. Lettországban azon dolgozunk, hogy minden gyerek a saját családjában nőhessen fel különböző projekteket hajtottunk végre, nagyon sok gonddal küzdünk ugyanis, a, és hosszú távú megoldást kell ezekre találnunk. Köszönöm. Thank you very much. The next one is from Europe. Köszönöm szépen. A következő a szakbizottság alelnöke Vilja Blinkevics. Mindenki. Mieli kollégos, Pirmiausiai norėčiau užduoti klausimą. Ar mums... Kedves kollégák, lenne egy kérdésem. Ténylegesen szükség van-e az európai gyerekgaranciára? Mind a biztosok, mind pedig a Nemzeti Parlament képviselői azt fogják mondani, hogy igen, erre szükség van. rendkívül fontos ez. Miért? nyilvánvaló és érthető, hogy minden gyerek, teljesen mindegy, hogy Litvániáról van szó, Franciaországról, Németországról vagy Horvátországról, tehát minden egyes gyereknek joga van ahhoz, hogy jó minőségű oktatásban részesüljön, hogy hozzáférjen a megfelelő szolgáltatásokhoz, lakhatáshoz, megfelelő élelemhez. Mi azonban politikusak vagyunk, és felteszem a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy egy igen jómodú közösségben hogyan fordulhat elő az, hogy 19 millió szegény gyerek van, és nem fér hozzá ezekhez az alapvető szolgáltatásokhoz. Nikolás mit elmondta, hogy 5 évvel ezelőtt kezdtük ezt a hadjáratot, újra és újra elmondtuk, hogy szükség van a gyerek garanciára. Emlékszem a korábbi mandátumunkra, az Európai Parlament a különböző frakció politikusaitól kérve kérte azt, hogy támogassa az állásfoglalásunkat. Nem elegendő az, ha tagállami hozzájárulásunk van és támogatásunk. Együttműködésre van szükségünk. Európai alapok, nemzeti alapok együttműködhetnek, így lehet leküzdeni a gyerekszegénységet. Emlékezzünk a 2020-as stratégiára. A stratégiában az állt, hogy most arra a szegénységet nullára csökkentjük, de csak egy milliót sikerült kiemelni a szegénységből, tehát folytatódnia kell a munkának. A tagállami képviselők felé fordulok, jelenleg zajlanak a többéves költségvetéssel kapcsolatos viták ha így marad minden, akkor a gyerekek ugyanígy szegénységben fognak élni, nem szociális Európát valósítunk ugyanis meg. Tehát az önök támogatását kérem, és a szélesebb körű együttműködést, hogy a gyerekeket megmentsük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a lelkes hozzászólást. Szeretem, amikor érzelmi alapokra helyezik felszólalásaikat a politikusok, az sokkal jobb így, ha érzelmi alapon beszélünk. Ante Babic úr kap szót Horvátországból, tessék. So thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, nagy öröm a számomra, hogy itt részt lehetek ezen a fontos vitán, ebben a fontos témában. Az Európai Unió egésze az idősödő lakossággal és eh, a csökkenő növekedéssel küzd. Svica alelnök a demográfiáért és demográf demográfiáért és demokráciáért felel. Horvátországban a gyerekek jogait szabályoztuk, van egy nemzeti stratégiánk a gyerekekre 2020-ig. A gyerekek jólétének a védelmét célozzuk meg, a gyerekek jogainak védelmét, meglévő nemzetközi és nemzeti sztenderdeket veszünk figyelembe a gyerekek jogainál. A stratégia célja az, hogy az összes érdekeltet összehozzuk, akik segíthetnek abban, hogy a gyerek jogait érvényesíthessük. Ők segítenek abban, hogy megnézzük, hogy melyek a nehézségek az eredmények elérésében, és hogy beazonosítsuk a következő időszak prioritásait. Ha az Európa Tanács stratégiáját nézzük, 2025-ig, valamint az európai menetrendet, teljes stratégiai célokat fogalmaz meg. Gyermekbarát szolgáltatásokat fogalmaz meg a gyerek életében, az igazságügyben, az egészségügyben, az oktatásban, sportban, kultúrában és másban. Másodszorban ki kell küszöbölni a gyerekek ellen irányuló erőszak minden formáját, a sérülékeny helyzetben lévő gyerekek helyzetén javítani kell, és be kell vonni a gyerekeket. Schmidt úr a bevezetőjében azt mondta, amit most én is hangsúlyoznék, a gyerekek, a különleges igényű gyerekek esetében garantálni kell a jogokat. Az oktatás, rehabilitáció, szociális, társadalmi integráció, valamint a pre, ö, megelőző egészségügyhöz való hozzá férés nagyon fontos. A gyerekgondozás főleg a helyi közösségek felelőssége, de a helyi közösségeknek egymást eltérő mértékben van pénze. Sikerül előrelépnünk, de azért mindig lehet még javítani az egészen, főleg az intézményekben lévő gyerekek, a fogyatékkal élők és a szegénycsádokban élők esetében remélhetőleg találunk eszközöket azért, hogy garantáljuk a gyerekek jogait. Köszönöm. Szkevikot Rakokuma asszony kap szó Ciprusról. Tessék. Jó. E, η πρόταση για καθιέρωση... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy napirendre tűztük ezt a témát, hiszen a mi országunkban is minden negyedik gyermek a szegénység határán él, és mindenképpen fenyegeti a társadalmi kirekesztettség. Én úgy gondolom, hogy ha ezt nem állítjuk meg, akkor bűncselekményt követünk el a gyermekek ellen. 25 millió olyan gyermek él az Európai Unióban, aki nem fér hozzá megfelelő oktatáshoz, megfelelő lakhatáshoz, vagy pedig megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz. Ez a szegénység nem egyik napról a másikra jött létre, hanem folyamatosan azoknak a rossz politikáknak a következtében, amelyek nem védték meg a gyermekeket. Célkitűzéseink mindig vannak, de úgy tűnik, mintha nem ugyanabban a csapatban játszottunk volna az elmúlt időben. Folyamatosan csökkennek a bérek, csökkennek a szociális juttatások, az emberek egyre nehezebb helyzetben élnek, több tízezer, több százezer család él rendkívül nehéz helyzetben. Ők megoldást várnak a politikáktól, de a helyzetük folyamatosan csak rosszabb és rosszabb lesz. Vannak programjaink, vannak célkitűzéseink, de ezen, en, ezek ellenére mégiscsak azt látjuk, hogy egyre több gyermek él szegénységben. És hogyha a gyermekek segítségben élnek, akkor a saját jövőnket aknázzuk alá. A gyermekeknek kellene a legjobb körülmények között élniük, hogy kiteljesedjenek, hogy tanuljanak, és úgy gondolom, hogy nem konvenciókra és javaslatokra van szükségünk, hanem arra, hogy az Európai Unió végre felismerje, hogy a politikai orientáció az, ami hiányzik. Ki kell mondanunk, hogy milyen összegre van szükség annak érdekében, hogy a gyermekeknek segítsünk, és nem a bürokráciát kell táplálnunk, abba hagyhatnánk már a vitázást, és végre tényleg segíthetnénk a gyermekeknek. Agnes Jungeriusnak adok szót a szocialista frakció nevében. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindazoknak, akik eljöttek a mai napon, és hozzászólnak ehhez a rendkívül fontos témához. Nem csak arról beszélünk, hogy mit tehetnénk európai szinten, hanem arról is, hogy a nemzeti parlamentek tagállami szinten és ennél alacsonyabb szinteken mit tehetnének. Szeretném kiemelni azt a megjegyzést, amit Schmidt biztos úr mondott el az imént, ez pedig nem más, mint hogy a gyermekek szegénysége nem csak az úgymond szegény országokban, hanem az igen, hanem az gazdag országokban is előforduló probléma, nálunk is Hollandiában, és ezt én mindenképpen szégyen teljesnek tartom. Azok a gyerekek, akik szegénységbe születnek és szegénységben nőnek fel, egész életükben magukkal hordozzák majd ezt a terhet. mindazok, akik itt vannak a mai napon, remélem, hogy odafigyelnek majd arra is, ami jövő héten az MFF-es vitában elhangzik majd. És én magam is szégyellem magam, hogy olyan miniszterelnökünk van, aki ugyanúgy, mint Putyin, csak a költségvetéssel és csak a pénzzel foglalkozik, és nem azt nézi, hogy az emberek, akik az országában élnek, sokszor milyen nehéz helyzetben vannak, és hogy nekik milyen segítségre lenne szükségük. A gyermek garanciát európai szinten remek ötletnek tartom, tudom, hogy elkészült már az állásfoglalás, de fontos, hogy a nemzeti szintek képviselői is egyetértsenek és eszmét cseréljenek, hogy tényleg segíteni tudjunk a gyermekeknek. Rosszasztárosznak adok szót itt az Európai Parlamentben a néppárt részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak és az európai biztosnak is. A gyermekekről mindenképpen beszélnünk kell. A gyermekek prioritást jelentenek az Európai Parlamentben, és minden európai intézményen én úgy gondolom, különösen a kiszolgáltatott gyermekekről kell beszélnünk, és neki kell segítenünk, akár a fogyatékossággal élőkről, akár a szegényekről legyen szó. Én úgy gondolom, hogy az európai intézményeknek és az európai kormányoknak kell azt biztosítaniuk, hogy egyetlen gyermek sem éljen szegénységben a kormányoknak és az európai intézményeknek kell elérniük azt, hogy egyetlen olyan gyermek se legyen itt az Európai Unióban, aki nem jár iskolába, aki nem kap megfelelő egészségügyi szolgáltatást. Igenis, nekünk kell itt az Európai Unióban olyan jogszabályokat alkotnunk, amikkel működik az egészségügyi rendszer és a szociális rendszer. Mindenki azt mondja, hogy a szegénység elleni harc prioritás. Én egy regionális hatóságnál dolgoztam, ott is ez volt a prioritás, de hát nem ez a valóság, mégis rengeteg ember él szegénységben, akkor valami itt nem működik. A gyermekek nem járnak iskolába, vannak gyermekek, akik nem jutnak hozzá megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz, tehát akkor van valami, ami nagyon rosszul működik a tagállamokban. Hogyha létrejön a gyermekgarancia, az nem jelenti azt, hogy akkor mindenki ülhet a babérjain, hanem akkor nagyon komoly munkát kell végeznünk. A gyermekgaranciának kiegészítőként kell majd fellépnie az eddig működő lehetőségek mellé. Aztán itt vannak a strukturális alapok, amelyekből szintén lehet pénzeket ezekre a célokra felhasználni. Tehát azt kell néznünk, hogyha létrejön a gyermekgarancia, akkor azt hogyan tudja kiegészíteni a jelenlegi lehetőségeket, mert hogyha az történik, hogy a gyermekgarancia felvált valamit, amit eddig a tagállamok végeztek, akkor nem lesz semmi plusz, és akkor nem jutunk előbbre, és a legkiszolgáltatottabb csoportot, a gyermekeket nem tudjuk megvédeni. Elhangzott, hogy az egyik legfontosabb prioritásunk a szociális pilléreken belül az a szegénység elleni harc. Hogyha megnézzük azt a térképet, amely a fogyatékossággal élő gyermekek befogadásáról szól, akkor teljesen nevetséges a helyzet. Az általános állami oktatásba sehol nem vonják be megfelelőképpen a fogyatékossággal élő gyermekeket. Köszönöm szépen hogy a bizottság képviselői itt vannak, és köszönöm a bizottság munkáját. Dragos Piszárónak fogok szót adni az Európai Parlament részéről. Kedves kollégák, itt vagyunk, és a garancia fontosságáról beszélünk, de nem hiszem, hogy erről kellene beszélnünk, mert abban már megegyeztünk, hogy ez fontos. Senki sem tagadja azt, hogy a gyermekek szegénység ellen fel kell lépni. Inkább arról kellene beszélnünk, hogy itt van előttünk ez a remek lehetőség, hogy valamit tényleg átalakítsunk a világban. Beszélünk a Green Dealről, meg a digitális átalakulásról, de hogyha van Green Deal, akkor miért nincsen Child Deal itt az Európai Unióban? körülbelül egy billió eurót tudnánk megtakarítani, hogyha preventív módon lépnénk fel, hogyha segítenénk a fiatalokat, és utána pedig a közférára óriási költségek hárulnak azért, mert a gyermekek nem kapnak, és a fiatalok nem kapnak megfelelő oktatást, megfelelő ellátást gyermekkorukban. Tehát a kérdés az, hogy a politikai akarat megvan-e a három probléma megoldására. Az első a politikai megosztottság. A politikai megosztottság azt jelenti, hogy még mindig elválnak a doktrinák azon frakciók között, akik a, abban hisznek, hogy az tagállamoknak jogai vannak, és kötelezettségei az állampolgárok irányába, és a másik oldal, amely inkább azt mondja, hogy a beruházások a fontosak, és a beruházások, most már ez tudományosan bizonyítható, nem csak profit hozadékkal, hanem szociális hozadékkal is bírnak. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt összeegyeztetnénk, akkor megoldódna a helyzet. A másik megosztás a magán és a közféra közötti megosztásra vonatkozik. Nem csak a közféra felelős mindenért, a magánszféra is nagyon sokat tehetne az MFF fontos, de hogyha megnézzük a szociális kihatásokat, és be tudnánk vonni a megoldásba a magánszférát, az nagyon jó lenne. A harmadik megosztottság pedig a kormányok megosztottsága. Ez európai szinten is működik, de a regionális és helyi önkormányzatok szintjén is működik. Senki sem fogja tudni megoldani ezt a problémát, amíg mindannyian egyet nem értünk a megoldási irányokban. Köszönöm. Alicia Holmes Ginernek fogok szót adni, a szocialisták részéről parancsoljon. Köszönöm szépen! Meghallgatva a parlamenti képviselők hozzászólását, az egyértelmű, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy az egyik legnagyobb borzadály, amivel szembe kell néznünk az Európai Unióban, az a gyermekszegénység. Minden negyedik gyermek szegénységben él, és minden tizedik gyermek nem jut megfelelő táplálékhoz. Sajnos ez a kirekesztettség és a szegénység nagyon korai gyermekkorban megkezdődik, és utána sajnos ezek a problémák megmaradnak. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Itt ebben a házban 2018. decemberében kimondtuk, hogy a következő Európai Szociális Alap és Európai Szociális Alap Plusz 5,9 millió eurót szán majd az ifjúsági garanciára, és mindannyian úgy gondoltuk, hogy a következő MFF-nek és a következő költségvetésnek fontos részét kell, hogy képezze a szegénység elleni harc. De hogyha megnézzük a múlt heti vitákat az MFF kapcsán, akkor kezdhetünk aggódni pedig rendkívül fontos lenne a szociális szintű előrelépés itt az Európai Unióban. Hogyha látjuk ezeket a számokat, amelyek most az MFF-ben szerepelnek, akkor én legalábbis eléggé aggasztónak találom, hogy hogyan fogjuk tudni megoldani a problémákat. Ez olyan probléma, amely minden egyes tagállamot érint, ezért közösen kell fellépnünk, és megfelelő finanszírozásra is szükség van a probléma megoldásához. Köszönöm. The next one is... Nagyon köszönöm. A következő hozzászóló Fabiola Kárgózá, asszony Portugáliából. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és felszólalhatok, részt vehetek ebben az eszmecserében mindig nagyon élénk, élő ez a beszélgetés, ez az eszmecsere. Itt nem csak számokról, hanem emberekről beszélünk, gyerekekről. A gyerekek jelentik a jövőt, a mi jövőnket. Hallgattam a biztosasszony demográfiáról és demokráciáról szóló szavait. A demográfia és a demokrácia igencsak gyümölcsöző találkozás. Nagyon jó, hogy egy portfólióban kap szerepet a demográfia és a demokrácia is, ugyanis így a szegénység ellen lehet küzdeni úgy, hogy közben a demográfiát erősítjük, és az inkluziót. A demográfia talán nagyon jó eszköze lehet annak, hogy elérjük ezt a két célkitűzést. Szeretnék kérdést feltenni. Terveznek e olyan intézkedéseket, amelyekkel különbözőképpen segítik a gyermekeket, ugyanis nagyon sok országban van még külön, különbözőségtétel van a fiúk és a lányok között. Hogyan lehet ezt megoldani? Vannak-e esetleg különböző intézkedések a lányokra, illetve a fiúkra vonatkozóan, illetve ö, szexuális orientáció és ö, nemi identitás ö, terén vannak-e intézkedések? Itt arra gondolok egészen pontosan, hogy az ilyen gyermekek elleni erőszak ellen hogyan kívánnak tudnak fellépni. Köszönöm. Kazimierz Golovjecki az utolsó felszólalónk Lengyelországból. Nagyon köszönöm a szót. Tisztelt biztosak, kedves hölgyeim és uraim! Nagyon érdekel minket ez az intézkedés, ez a kezdeményezés, az Európai Gyermekgarancia. Nagyon örülök annak, hogy Schmidt úrral a lengyel parlamentben is folytatunk ilyen egyeztetéseket. Nagyon köszönöm ezeket az egyeztetéseket. A családoknak a támogatása és a gyermekeknek a támogatása a lengyel kormány egyik célkitűzései közé tartozik. 2016 áprilisa óta jelentős anyagi támogatást kapnak a gyermekes családok. Ez része a család, az öt családok 500 plusz nevezetű programnak. Ez a ez 1989 óta a legnagyobb olyan program, amely Lengyelországban a családokat hivatott támogatni. Ez az 500 plusz nevezetű program segíti a fiatalok közötti szegénységnek a csökkentését, és ez a humán tőkébe való befektetést támogatja. Lengyelországban Ilyen programokat vezettünk tehát be. Olyan programot is, a, van egy program, amely a 7 és 20 év közötti gyermekeknek, fiataloknak szól. 24 éves korig fogyatékkal élő fiataloknak is megkérdettünk programot. Ezekben a programokban a gyermekeket támogatjuk abban, hogy elkezdjék az aktív életüket. Ezen kívül a 6 éves korig és támogatjuk a gyermekeket. Támogatjuk a gyermekeket, a családokat, és van egy úgynevezett nagycsaládos kártya is, amely a nagycsaládosokat, vagyis a sok gyermeket vállalókat támogatja, és bizonyos kedvezményeket ad a nagycsaládosoknak, boltokban és egyéb helyeken. Ez a nagycsaládos kártya rendkívül népszerű minden család körében. 6500-an csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Ez a 6500 partner mind-mind kedvezményeket nyújt a kártya felmutatóinak. Így támogatjuk a nagycsaládosokat. Hasonló kezdeményezésekre van szükség annak érdekében, hogy segítsük a sok gyermeket nevelőket, és persze az interneten terjedő erőszakkal ellen is fel kell lépnünk. Nagyon köszönöm. Köszönöm az összes felszólalónak. Véleményem szerint nagyon hasznos volt ez az eszmecsere. Szeretnék, szeretném megköszönni a bizottság képviselőinek a jelenlétét és hozzászólását. Mindannyian tudjuk, hogy mik a problémák, és az összes eszmecsere során előkerülnek ezek a problémák. Azt látom, hogy mindannyian együtt, közösen támogatjuk a, ezen kérdéseknek a megoldását. Szeretnénk valami logikusat tenni, vagyis támogatni mindenkit, aki megszületett, hogy attól függetlenül, hogy hol született a gyermek, ugyanolyan esélyei legyenek, mint a társadalom többi tagjának egyenlő feltételekre van szükség a társadalmakon, társadalmakon belül mindenki számára. Nagyon sok munka vár ránk. Nagyon sok munka vár ránk, ezek a kezdeményezések ebben segíthetnek. Én teljes mértékben a támogatásomról szeretném önöket biztosítani. A bizottság és az EU-s kormányok mindegyike fel kell, hogy lépjen a gyermekkérdések terén, kellő komolyságra van szükség. Ami minket illet, mi azt gondoljuk, hogy minden gyermeknek egyenlő feltételeket kell biztosítani, egyenlő hozzáférési lehetőséget az oktatáshoz, hogy minden gyermek megvalósíthassa az álmát, attól függetlenül, hogy hol él. A lehető legtöbbet meg kell tennünk ennek a célnak a megvalósításáért. Azt gondolom, hogy a közeljövőben ezeket a problémákat sikerül majd megoldani. Most pedig szeretném átadni a szót Duris a válaszonynak, aki fel fogja vezetni a második témát, vagyis a méltányos minimum jövedelmet. Nagyon köszönöm. Akkor tehát folytatjuk a második szekcióval, méltányos minimum jövedelem. De úgy, tört, úgy látom az eszmecsere ö, után, hogy ez kapcsolódik a gyermekgaranciához is. Schmidt biztos úr ugyanis azt mondta, hogy a szülők ö, támogató intézkedéseknek hatásuk van a gyermekekre is. Először szeretném megadni a szót Schmidt biztosnak. Kérem, hogy röviden vezesse fel a témát, tehát méltányos minimum jövedelmek a témánk. Köszönöm. Mikrofont kérünk. Adequate. Nagyon köszönöm. A megfelelő jövedelem alapvető fontosságú a méltányos élet és munkakörülmények megteremtése szempontjából Európa Unió szerte. Ez az Európai Szociális Jogok Európai Pillérében, a hatos ö, elvben ki is lett mondva. A minden kollektív szerződés kell, hogy védje az alacsony jövedelemmel rendelkezőket. A minimális jövedelmek ebben segítenek. Segítenek a szegénység csökkentésében és a jövedelem különbségek okozta problémáknak az enyhítésében. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek a nemek közötti egyenlőséget is támogatják, méghozzá úgy, hogy a nők munkerőpiacon való részvételét támogatják. Különböző formát öltenek ezek az intézkedések a különböző tagállamokban. A jövedelmek közötti különbség egyre jelentősebb bizonyos európai területeken, ugyanis azt látjuk, hogy sokan, sok alacsony jövedelmű család, munkavállaló mm, azt érzi, hogy a vásárlóereje alacsonyabb másokhoz képest az európai projektnek része ezeknek a problémáknak a megoldása. Von der Leyen elnökasszony ezért mondta azt, hogy jogi eszközre van szükség, amelyel biztosítani lehet, hogy az Európai Unión belül minden egyes munkavállalónak van egy méltányos minimális jövedelme. Ebben a kontextusban január 14-én az Európai Bizottság elfogadta azt a dokumentumot, amely az első szakaszát jelenti a konzultációnak. A szociális partnerekkel konzultálunk arról, hogy az Európai Unióban milyen tevékenységekre van szükség a minimális vedelmek bevezetéséhez. Van egy EU-s kezdeményezés ezzel ebben a témában, amely hozzájárulna ahhoz, hogy az alacsony jövedelműeknek a vásárlóerejét növelje, és így ösztönözze a keresletet, úgyhogy közben a foglalkoztatást és a versenyképességet megtartja. Második, konvergenciára van szükség. A munkakörülményeket, munkafeltételeket harmonizálni kell európai szinten, és egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni a belső piacon. Új politikai lendületre van szükség, amelyet támogatjuk az európai minimumjövedelmet nemzeti szinten is. Az Európai Bizottság számára egyértelmű, hogy egy új EU-s kezdeményezés nem fog egységes európai jövedelmet kreálni. A jövedelem nem lehet, és nem is kell, hogy ugyanolyan legyen mindenhol. Figyelembe kell venni a munka lehetőségeket és a gazdasági erőket. Minim, kötelező minimál, minimálbért nem lehet bevezetni, viszont kollektív szerződésekre mindenképpen szükség van. Olyan rendszerek ezek, amelyek nem csak a minimális vedelmhez kapcsolódnak, hanem amelyeket meg is kell védeni. Egy olyan kezdeményezésre van szükség, amelyel a kollektív szerződéseket támogatjuk azokban az országokban, ahol ezeknek a hagyománya gyenge. Ezekben az országokban a szociális párbeszéd és az intézményépítés, a szociális partnerség intézményének kiépítése is szükséges vagyis a minimum jövedelem az továbbra is kollektív szerződéseken keresztül, vagy jogi intézkedéseken keresztül kerülhet meghatározásra, úgy, hogy teljes mértékben figyelembe vesszük és tiszteljük a tagállamok és a szociális partnerek autonómiáját. A konzultációt elkezdtük, az első szakaszban járunk a szociális partnerekkel. A konzultáció február végéig fog tartani, március elejéig. Ezután a bizottság meg fogja vizsgálni, hogy a szociális partnerek milyen válaszokat is adtak a konzultáció során. Hogyha um, a szociális partnerek úgy döntenek, hogy nem döntenek úgy, hogy úgy döntenek, hogy együtt kívánnak dolgozni velünk. Az Európai Bizottság elkezdi a második szakaszát, egy, ennek a konzultációnak, amely eu szintű konzultáció lenne az Európai Uniós minimál bérekről. Nagyon köszönöm, biztos úr. Most pedig szeretném megadni a szót Szerzsáni Biziu ö, asszonynak. Remélem jól egyetem ki a nevét. Nekem ez nehéz. Tehát ő a görög parlament szociális ügyekért felelős állandó bizottságának a tagja. Nagyon köszönöm. Köszönöm a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen asszonynak, amiért ilyen jó kezdeményezés befogott. Jó látni, hogy tudatában van annak, hogy az Európai Uniónak meg kell védenie a méltányos körülményeket, és méltányos körülményeket kell teremtenie, és meg kell védenie a munkavállalók jogait. Ez mindenképpen alapvető fontosságú ahhoz, hogy elérjük a célunkat. A célunk pedig nem más, mint a minimális jövedelem bevezetése. Remélem, hogy ez hozzá fog, jár, hozzá fog járulni ahhoz, hogy a nemek közötti fizetéskülönbségek, ha nem is tűnnek el, de legalább ö, csökkenjenek. Görögországban 2012 óta van már minimálbére vonatkozó jogszabály, és 2013-ban bevezettük a jelenlegi rendszert, vagyis van egy kötelező minimális bér, kötelező minimális jövedelem, amely nagy konzultációnak az eredménye. A szociális partnerek és a kormányzati képviselők, a tudomány részt, a tudományos világ résztvevői mind együtt dolgoztak, hogy a szociális politika és a munka körülmények megfeleljenek az elvárásoknak. A minimális jövedelem, a minimális bér kialakítása a görög gazdaság szempontjából és a görög növekedési perspektívák szempontjából is fontos volt. A versenyképesség, árazás, foglalkoztatottság mind-mind ide tartozó témák. Ezt a rendszert először 2018. szeptemberében vezettük be, és 2019. januárjáig tartott a bevezetés. Akkor egy miniszteri rendeletnek az értelmében megszületett 615 eurós küszöb, ez a minimális jövedelem. Görögországban 10 euróba kerül egy átlag étel, még Luxemburgban 17, Görögországban több mint 300 euróba kerül a lakhatás, Bulgáriában 270 euró, még 15 ezer euró, 1500 euró Luxemburgban. Ezeket a példákat azért mondtam, mert ezek azok az országok, ahol a legalacsonyabb a jövedelem, illetve a legmagasabb a jövedelem. 90-90-től 2009-ig állandóan nőtt a minimálbér Görögországban, utoljára pedig 2011-ben volt ilyen növekedés, utána azonban csak csökkentést láttunk, csökkent 32%-kal a 18-25 éves koroknak a jövedelme. Ez a csökkentés az államadóságválságnak a következménye és a fiskális politikának a következménye volt. A 2020-as növekedésről már nagyon sokat beszéltünk Görögországban. A minimális jövedelemnek a növekedése több pozitívummal is jár. Egy potenciált láthatunk is, láthatunk itt a potenciális növekedés 700 ezer munkavállalót érinthet, ők mind vagy teljes munkaidőben, vagy részmunkaidőben dolgozók, és 500 eurót vagy kevesebbet keresnek. A miniszterelnökünk nemrégiben azt mondta, hogy az új demokratikus kormány támogatja a minimum jövedelmet, azonban ezt úgy kell megállapítani, hogy ez megfeleljen a Görögország növekedés, Görögország növekedési rátájának és termelékenységi mutatóinak. Az Európai Unión belül kell látnunk a gazdasági és foglalkoztatási rátában történő növekedésünket, és nem szabad figyelmen kívül hagyni a munkaerő elvárásait sem. Görögország támogatja az Európai Unióban bevezetendő minimális jövedelmet, és azt gondoljuk, hogy szükség van egy olyan európai mechanizmusra, amely lehetővé teszi a nemzeti jogalkotók számára ennek a kialakítását. Görögország olyan ország, amely támogatja a szociális párbeszédet, a demokratikus folyamatokat, a gazdaságpolitikáink pedig mind-mind támogatják, hogy legyen ezeknek a politikáknak egy szociális vetületük, szociális tartalmuk. A munkaerő védelme során a szociális kérdéseket mindig figyelembe vesszük, és a szociális hagyományokat is tiszteletben tartjuk, csak úgy, mint a tárgyalási szabadságot. Összességében azt mondhatnám, hogy az hogy nem betűszavakra, rövidítésekre van szükség, hanem arra, hogy a szakpolitikák valóban kihassanak a munkavállalók mindennapi életére. Ezt szeretnénk elérni. Nagyon köszönöm. Uh, köszönöm, most pedig kezdődjön a parlamenti képviselők és a nemzeti parlamentek képviselői közötti beszélgetés. Hosszú a felszólalói lista, és lassan kifutunk az időből, mert hétkor, hétkor be kell fejeznünk az ülést. Arra kérem önöket, hogy nézzék az órát. Maximum egy óra, egy perc, 30 másodpercet adok. Elnézést kérek, mondja az elnök. Anna Johansson az első Svédországból, tessék. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy a bizottság ambícióját üdvözlöm, hogy javítani szeretne a munkakörülményeken. Egyetértünk a bizottsággal, de kérdés, hogy a tagállami hatásköröket betartják-e? Tiszteletben tartják-e? A bizottság azt mondta, hogy a eh, minimálbér a tagállamok hatáskörébe tartozik, de azért vannak különböző megoldások. Nagy eh, aggodalommal látjuk most azt, hogy egy törvénymódosítást próbálnak kierőltetni. Az önszabályozás fontos, és eh, az egész munkapiacot figyelembe kell venni a bérekkel együtt. Különböző modellek léteznek, és ezek fontosan hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyes tagállamok versenyképesek legyenek. Maga a rendszer rendkívül összetett, különböző modelleink vannak, ezért mind a gazdaságban, mind a szakszervezeteknél és a különböző politikai frakciókban, a svéd parlamentben is ellenezzük az ilyenfajta irányelvek kibocsátását. Az ajánlásokban is látunk problémákat. Vannak itt bizonyos lehetőségek a svéd munkaerőpiacba történő beavatkozással kapcsolatban, Szeretnénk megoldást találni, közös célokat ugyan szeretnénk, de az intézkedések legyenek észszerűek egész Európában. Svetlana Angelova asszony kapszott Bulgáriából. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a minimálbér témája a Bulgária számára nagyon fontos. Nem csak azért, mert komoly demográfiai problémákkal küzdünk, de azért is, mert magas életszínvonalat szeretnénk elérni mindenkire. Bulgáriában széleskörű vitát indítottunk a bizottsági kezdeményezéssel kapcsolatban, és azon dolgozunk, hogy a hozzájárulásunkat novemberre be tudjuk küldeni a cselekvési tervhez. Bulgária azok közé a tagállamok közé tartozik, ahol van minimálbér, ez az igényeket veszi figyelembe, valamint a gazdasági valóságot, illetve azokat a lehetőségeket, amelyekkel a munkadok rendelkeznek. Mindez a gazdasági növekedés számára jó alap, növeli a keresletet és az életszínvonalat is. Az igazságos minimálbér jó téma uniós szinten, hiszen így emelhető az életszínvonal, és így nagyobb lesz majd az átláthatóság is. Johan Danielson a következő. Thank you, uh, and also thank you, Nicholas, for your introduction. Köszönöm szépen. Köszönöm Nikola a bevezetőt. Alkalmunk adódott arra, hogy az európai minimálbér kérdését megbeszéljük korábban, és hallhattak a kollégámtól is arra vonatkozva, hogy egyre vonatkodunk az ajánlások megfogalmazásában. Szeretnénk más irányba vinni a vitát. Tegnap az Eurofond eljött hozzánk, és a szegénységről beszéltünk velük. Abban a vitában azt szűrtük le következtetésképpen, hogy azok az emberek vannak a leginkább kitéve a szegénységnek, akik önálló vállalkozók, vagy arra kényszerültek, hogy részmunkaidőben dolgozzanak, vagy valamilyen más ideiglenes szerződéssel. Folytathatjuk még a beszélgetést, meg kell néznünk azt, hogy mit lehet tenni a minimálbér kezdeményezéssel azért, hogy az európai lakosság nagy része teljes munkaidőben dolgozzon. Hiszen ez a tipikus ö, munkafeltétel. Mara Karissa asszony, Romániából tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Románia várja azt a döntést, amelyet ebben a témában meghoznak. Méltatjuk azt, hogy tiszteletben tartják a tagállami döntéseket, hiszen minden országnak megvan a maga sajátossága. A Romániában van törvényben szabályozott minimálbér, bár ez egy, tör, egy kormányhatározattal szabályozott kérdés. Nem tudom, hogy mi van akkor, ha a szociális partnerek nem értik meg ezt az egészet. Nem tudnak tárgyalni egymással úgy, hogy aztán pozitív eredményt hozzon minden. Akkor el kell gondolkoznunk egy jogszabálytervezeten, és akkor csak a gazdasági aspektusokra összpontosítunk, például a termelékenységre, vagy a munkaerő termelékenységére? hiszen a minimálbér emelése figyelme kell, hogy vegye a tagállami valóságot. Hangsúlyozom, hogy Romániában például a kis és középvállalatok a GDP 57%-ához járulnak hozzá. Ezért kérdés az, hogy milyen emelésről beszélünk, hiszen nem szeretnénk tönkre, tönkretenni a magánszférát. Köszönöm. Angus Viserys következik Máltáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság megtárgyalja és javasolja ezt a minimálbért, de Máltának már van egy jogszabályban megfogalmazott minimálbére minden munkaadóra. 2017-ben felülvizsgáltuk ezt a minimálbért, és akkor abban maradtunk a szociális partnerekkel, hogy a munkavállalók egyébként hosszabb ideig nem kaphatnak minimálbért. Egy, az egy év eltelte után meg kell emelni az alapbérüket. Tehát ha törvényben ezt szabályozzuk, akkor csak egy évi kaphatja ezt a bért valaki. Viszont a modo- az adórendszerünkön nem módosítottuk, nem emeltük az adóink mértékét sem. A fogyatékkal élők esetében vannak bizonyos rendszereink, hogy biztosítsuk azt, hogy ők is dolgozhassanak, és tulajdonképpen ezzel be is vettük őket ide, ebbe a rendszerbe, de vannak olyanok, akiknek nincs elég lehetőségük, nem tudnak csatlakozni a munkaerőpiachoz, de az őket is megilleti a méltányosság, ezért biztosítjuk a számokra a minimálbért, mert azt akarjuk, hogy emberhez méltó módon élhessenek. Itt súlyos fogyatékkal élőkről van szó, ők kapnak egy a minimál bér összegének megfelelő támogatást. Két perc, tizenkét másodperce beszél, mondja az elnök, Bisof asszonynak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jónak tartom azt, hogy itt két témát kapcsolunk össze a gyermek szegénységet és a minimálbér témáját, mert világos, hogy ez a kettő összefügg egymással. Ha nincs megfelelő munkabér, akkor, nem le, akkor továbbra is létezni fog a szegénység. Nagyon hálás vagyok a bizottságnak, hogy bátran hozzááll ez a témához, a kollégám is elmondta, hogy ott volt ugye a 2020-as stratégia, az nem kötelező célt fogalmazott meg a gyermek szegénység csökkentésére. Ez nem sikerült, még több a szegény. Most komolyan szeretnénk kötelező célokkal foglalkozni, ez jó, de azt is hallhattuk, hogy különböző módon állunk hozzá a kérdéshez vannak olyan tartományaink, ahol nagyon sokat dolgoznak, és mégis sok a szegény, és vannak olyanok is, ahol nem így van. Ezért van szükség erre a dupla stratégiára. Egyrészt a bérstratégiát kell erősítenünk, nem csak azokban a tartományokban és országokban, ahol ez gyenge. A minimálbér ugyanis a legalsó megközelítés, mondjuk így de a jó minimálbér egy olyan kontinensen, ami a világ leggazdagabbjai közé tartozik, egy előrendő cél. Ne csak a bérpolitikába avatkozzunk bele, ami például Görögországban volt tapasztalható, hanem ügyeljünk arra, és mindenkinek olyan bérre legyen, hogy élni is tudjon belőle. Barca Attila kapszót Magyarországról, tessék. Tisztelt elnök asszony, kedves képviselőtársaim! Magyarországgyűlés nagy figyelemmel követi nyomon a bizottság méltányos minimál jövedelem biztosításáról szóló konzultációját. Örömmel vettük, hogy a nemzeti hagyományokat, a szociális partnerek függetlenségét, illetve a kollektív szerződések szabadságát tiszteletben kívánja tartani. Reméljük, hogy a magyar szociális partnerek is részt vesznek majd ebben a konzultációban. Magyarországon az elmúlt tíz évben a garantált bérminimum és a minimálbér értéke megduplázódott, a vagyoni alapú egyenlőtlenség Magyarországon a legalacsonyabb az egész Európai Unióban. Tervezett hiányában azonban nem lehet teljes körű álláspontot megfogalmazni, mindazonáltal vannak már aggodalmaink a javaslat lehetséges jogalapja tekintetében, továbbá a szociális partnerek kompetenciáinak tekintetében is. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a bizottság a javaslatnak megfogalmazása során vegye figyelembe a konzultáció során érkezett észrevételeket, és végezzen alapos hatásvizsgálatot. Látnunk kell, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben még a bizottság beavatkozása nélkül is növekednek a bérek az egész Európai Unióban, különösen az új tagállamokban, ahogy azt a közös foglalkoztatási jelentés is leszögezi. Végezetül szeretnék emlékeztetni arra, hogy a garantált bérminimumra vonatkozóan eltérő tagállami szabályozások léteznek, továbbá a szerződések egyértelműen nemzeti hatáskörbe utalják ezeket. Köszönöm figyelmüket! Thank you. Now, from... Köszönöm, Zdanoka asszony kap az Európai Parlamenttől. Köszönöm szépen. A GUE frakcióban nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy egységes legyen a megközelítésünk a minimálbérre, valamint a minimál jövedelemre. A 2019-es állásfoglásunkban is említettük a minimál jövedelmet. Schmidt úr, abban reménykedünk, hogy a bizottság akkor, amikor a minimálbéren dolgozik, vagy ezzel foglalkozik, akkor a minimál jövedelmet sem fogja elfelejteni. Uniós szinten a gyermekszegénység elleni küzdelem főleg a minimál jövedelemmel függ össze, és nem a minimál bérrel. Ha a minimálbért emlegetjük, akkor el kell mondanunk, hogy aggódunk, mert az a javaslat, hogy az átlag keresetet vegyük figyelembe, viszont az átlag keresed tagállamról tagállamra eltér, és nagyok a különbségek. Varjú László következetesség. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselőtársak. Egy erős szociális Európa mellett kiálló vélemények mellett szeretném letenni a voksomat és bíztatni mindazokat, akik úgy gondolják, hogy szükség van arra, hogy Európában erre a nemzeti országoknak is legyen lehetősége. Azt gondolom, hogy ez eh, rendkívül fontos. A szociális intézkedések alapja egy Európa, eh, egy erős, versenyképes gazdaság. Versenyképes gazdaságot azonban nem lehet úgy építeni, hogy eközben az emberek élethelyzete az viszont, a körülményei viszont életetlenek. Egy ország versenyképessége ma azon múlik, hogy ezek a, hogy a dolgozók milyen oktatásban és milyen képességekkel, készségekkel rendelkeznek. Magyarországon az európai minimálbérnek különleges jelentősége van, hiszen a 4,4 millió eh, munkavállalóból 3,1 milliónak alacsonyabb a bére az átlagnál, és éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk eh, ennek a intézménynek a bevezetését. Tudom, hogy 21 tagországnak van tapasztalata már a minimálbérben, minimálbér használatáról, éppen ezért egyetértek azzal, hogy ezt tovább kell taglalni. Ezért nagy figyelmet fordítunk az európai parlamenti képviselők által a párbeszédre, hogy a civil partnerekkel, a, a szakszervezetekkel, munkaadókkal, ágazati szereplőkkel erre sor kerüljen a tapasztalatokat pedig egymással megosztjuk. Fontos ügynek tekintjük. Köszönöm szépen. Yes, thank you very much. I just received a message from the interpreters. They have Köszönöm szépen. A tolmácsoknak egészen pontosan 7 órakor távozniuk kell, és még nagyon sokan kértek szót, úgyhogy kérném, hogy mindenki tartsa magát a másfél perchez. Szigorú leszek, elnézést kérek. A következő hozzászólónk Özlem Demirel az Európai Parlament részéről parancsoljon. Köszönöm szépen. Az Európai Szociális Állam arra kötelez bennünket, hogy igazságos bérezést biztosítsunk. A kartában világosan szabályozzuk azt, hogy azok az emberek, akik dolgoznak, kapjanak megfelelő jövedelmet, hogy az élet színvonaluk is biztosított legyen. Most pedig azon beszélünk, hogy mi az, ami igazságos vagy megfelelő. Viszont az, hogy aki dolgozik, annak szegénységgel kapcsolatos bére van, olyat kap. Európai szinten határozzuk meg azt, hogy akik a 60% alatti bért kapnak, azok szegénység által veszélyeztetett személyeknek számítanak. Nekünk világosan meg kell határoznunk a minimálbért, ez az átlagkereset 60%-a. Nem elegendő ajánlásokat bevezetni. Minden tagáll- a legtöbb országban van minimálbér, Németországban származom, nálunk van ilyen, de olyan kevés az a pénz, hogy azok, akik, eb, akik dolgoznak, később majd valamilyen szegénységi nyugdíjat fognak kapni, mert ebből a fizetésből nem tudnak rendes nyugdíjat kapni. Tehát igazságos á, ö, bérekkel kapcsolatban kell lehetőséget teremtenünk. Először is fogalmazzuk meg azt, hogy hogyan lehet védeni a szegénységtől. Igen, és az utolsó megjegyzés, itt nem arról van szó, hogy az Európai Uniónak bérpolitikát kell folytatni, hanem különböző feltételeket kell igazítani egymáshoz. Bolyaularin Partula Frandis képviselőasszony parancsoljon. Mint spanyol szólok hozzá, és mint parlamenti képviselő, nálunk ugye még nem álltak fel a parlamenti bizottságok, ezért nincsen parlamenti, nemzeti parlamenti képviselőnk, de azért szeretnék arról is szólni, hogy a jelenlegi baloldali kormány elkötelezte magát annak érdekében, hogy növelni fogja a minimálbért a szociális karta előírásai szerint. Tehát nézzük, hogy mi is történik pontosan Spanyolországban. Ami a minimálbért illeti, ugye a kormány megállapítja a minimálbért, de ez akár csökkenhet is, amikor, ha fogalmazhatok így, szint vált a kormány. Nem minden kormánynak alapvető célkitűzése az, hogy méltányos, decens béreket fizessen az embereknek. Én úgy gondolom, hogy a bér, ami megfelelő életminőséget biztosít, rendkívül fontos. Mi spanyol szocialisták maximálisan támogatjuk azt a kezdeményezést, amely a munkavállalók hangját erősíti, a bértárgyalások folyamán mindenhol az Európai Unióban. Igen, köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Igen, nehéz feladatuk van, hiszen a minimálbér témája nem csak hogy egy olyan kérdés, amelyet mindenki figyelemmel követ, hanem az is gond, hogy az örök főnöke megírta, hogy az első száz, évbe, száz napban ezzel kapcsolatban már el is kell végezni a munkát. Én nagyon világosan elmondom, hogy ezen nehéz feladat végrehajtásában megérdemlik a támogatást, mindenfajta támogatást. Beszéltek a skandináv országból érkezett kollégáink, értem, hogy ők nagyon aggódnak, mert főleg a skandináv országokban és Ausztriában is jól működő rendszerek vannak, és ezért aggódunk amiatt, hogy ez milyen kihatással lesz a mi rendszereinkre. De én azért azt mondom, hogy ennél az egész vitánál ne csak azt nézzük, hogy mi az, ami működik, hanem nézzük azokra az országokra is, ahol nem működik valami, ahol nincs hagyománya a szociális partnerségnek, vagy csak részleges ez a mozgalom. Ezért kérem szépen azokat, akiknél működnek ezek a dolgok, hogy segítsenek másokon is, akiknél nem működnek. Ez kellene, hogy legyen a cél. Köszönöm szépen. En Zander lesz az utolsó hozzászólónk az Európai Parlament részéről, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, tisztelt biztos úr. Szeretném természetesen üdvözölni az összes olyan kezdeményezést, ami egy szociálisabb Európa irányába mutat. Ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk védeni a legkiszolgáltatottabbakat, a legsebezhetőbb csoportokat. A gyerekekről, a szegény gyerekekről beszéltünk az előző panelban, és most pedig azokról a munkavállalókról, akik nem kapnak megfelelő fizetést. Tehát az európai munkaerőpiacot egy tisztességes piaccá kell tenni. Az Európai Bizottság elkötelezettséget vállalt, hogy megvizsgálja a minimálbér témáját. Hát ez igen nehéz feladat lesz, ez már egyértelműen kiderült a mai hozzászólásokból is. Ismerjük a véleménykülönbségeket ebben a házban, és látjuk ennek a kérdéskörnek a nehézségeit, hiszen a helyi specificitásokat figyelembe kell venni, a szubszidiaritást figyelembe kell venni, ugyanakkor valamilyen európai rendszert szeretnének létrehozni. A kérdésem az, hogy a további szociális konvergencia megvalósítására nem lenne valami más, könnyebben megvalósítható eszköz, mint ez a közös minimálbér? Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy mindannyian összekapcsoltuk ugye a gyermekgaranciát és a minimálbért, és mondjuk a gyermekgaranciában sikerült megegyeznünk, de abban nem, hogy szükség van-e európai minimálbérre vagy sem. Rendkívüli kihívásokkal bír ez a kérdés, mit úr számára is, és az egész bizottság számára is. Kettő gyors közleményt el kell mondanom, remélem, hogy a tolmácsok még velünk vannak. Az első az, hogy az Európai Történelem házába fogják a kollégák átkísérni önöket, és mindenkit szeretnék arra kérni, hogy ne hagyjon semmit ebben a teremben, mert hogyha most kilépnek a parlamentből, akkor már nem léphetnek vissza, tehát kérném, hogy vigyék magukkal mindenüket.